Good afternoon, dear colleagues. Helyledén is, uraim, szeretettel üdvözlöm Önöket. Itt az ITRE ülésének a szülésére, hogyha nincsen megjegyzés, akkor elfogadjuk a napi rendet változtatás nélkül, mivel nem látom, hogy lenne valamilyen ellenvetés. Van? Akkor a kettes napi rendre áttérünk, ezek a bejelentéseim. A holnap délutáni üléssel van kapcsolatban. 3.45-kor kezdjük délután az ülést, tehát nem háromkor, 3, 340, hanem 3.45-től. És az terem is másik lesz, ez az Tehát a 5G001-es az APSB épületben. Ez azt jelenti, hogy fönn a hatodik, az ötödik emeleten, ugyanebben az épületben. A hármas. Ez pedig az Európai Energiaipari Beruházások Lukfen Nupel tanulmányáját hallgatjuk meg, amit Jessica Yearwooddal együtt űrtek. Szeretettel üdvözlük, üdvözöljük őket az Európai Parlamentben. Köszönjük, hogy eljöttek. Ez a tanulmány a Tranomics cég eh, által készült, egy Rotterdami gazdasági konzultáns cég eh, keretében. Itt az energia környezettel és az éghajlatváltással foglalkoznak, amelyek mind nagyon fontos témák számunkra. A két vendég Luc Van Nuffel 2015. január óta egy konzultáns a Trinomix cégnél. És Jessica, eh, Jessica Yearwood ugyanennél a cégnél energiakonzultánsként eh, eh, dolgozik. Ők a fenntartható energiával és az, az azt finanszírozó lehetőségekkel, az energiai határkonysággal és az EU energia irányítással foglalkoztak. foglalkozik. Ezek mind nagyon érdekes témák számunkra, és Luk van Nofel úr nagy tapasztalattal rendelkezik a belga és az európai elektromos áram és gáz ágazatban, ő többek között tanácsadó volt a Világbanknál, a Flamand energiaügynökségnél és a belga szövetségi kormánynál is. Tehát ezek mind nagyon fontos tapasztalatok számunkra is. És ezek a szerzők a becsült beruházási szükségleteket elemezték, és mindazokat a hajtóerőket és, és korlátokat, amelyek az elektromos áramtermelés ágazatban történő beruházásokat más technológiai forgatókönyvek alatt vizsgálják, ugyanis az EU energia és éghajlat célkitűzéseinek eléréséhez erre van szükség. Nos, most az elektromos eh, árampiacsal foglalkozunk, és most figyelembe veszik azokat a lehetőségeket, amelyek a, ebben az ágazatban a megfelelő igényelt eh, beruházásokat eh, támogatnák. Számunkra ez egy nagyon fontos téma, ugyanis szeretnénk látni, hogy, hogy a szakemberek szempontjából hogyan néz ki ez a kép, és milyen tanácsokat tudnak adni az ágazatunkban, hogy tudjuk, hogy mit tegyünk bele a jogszabályokba. Erre szükség van a jogalkotási javaslatoknál, például a kormányok, vagy a piac tervezésnél vagy a nemzeti szabályozók szempontjából mind nagyon fontos kérdések ezek. Tehát amit most hallunk, az számunkra nagyon fontos lesz. Először tehát Lukván Nufelt fogjuk hallani, vagy pedig Jessica Yearwoodot. Nem, akkor nem ABC-ben vannak a neveik. Nos, akkor öné a ö, szó. Köszönöm szépen a szót. A tanulmány során megfelelő ajánlásokat teszünk, hogy hogyan tudjuk az elektromos ágazatban a beruházásokat könnyíteni, hogy 2050-re az alacsony széndiokszid kibocsátási energiaellátásra áttérhessünk. Először elsősorban az energia politikai célkütőzésekre és célokra koncentrálunk, aztán megnézzük az ipari beruházásokat, hogy milyenekre van szükség, hogy elérjük ezeket a célokat, aztán az EU eszközöket vizsgáljuk meg az energiaberuházások stimulálására, aztán a beruházási trendeket, a korlátokat és a mozgatóerőt, aztán a szakpolitikai lehetőségeket és ajánlásokat is teszünk. Ezek számára felhasználtuk a irodalmat, mind a kutatási más irodalmat különböző régiókban, és az érdekelt felekkel is konzultáltunk. Tehát akkor az első lépésként azonosítottuk az EU energia célkitűzéseiket. Most már több év óta az Európai Unió a következő politikát folytatta, amit itt látnak a dián is. Ugyanis fenntarthatóbbá, versenyképessé és biztosabbá szerették volna az energiaellátást tenni. Ennek megfelelően bizonyos célkitűzéseket tűztek ki. Itt van a 2020-as, 2030-as energiakeret, aztán vannak energiahatékonysági célok, aztán az energiahálózatok összeköttetése és az intelligens fogyasztó mérék kérdése. A legtöbb tagállam ezt a 2020-as célkitűzést talán el tudják elni, de a 2030-as és 50-es célkitűzésekre további fejlesztésekre van szükség. A 2050-es célok eléréséhez nagyon fontos, hogy 54-80 százalékkal csökkentsék a zöld üvegház, üveg házhatású gázoknak a kibocsátását. A legfontosabb beruházások az erő művek termelésében van. 2050-ig e 54-80 e millióról van szó, ami az, ennek a 75-80 e, százaléka megülő energiából lenne. Aztán a 2050-ig évente 47-62 milliárdra van szükség, milliárdra van szükség. Ez azt jelenti, hogy eh, az elosztás, eh, a szállítás, a szolgáltatás eh, ugyanakkor az intelligens mérőknek a megoldását is magával hozza és, és az átépítését a különböző eszközöknek. Végül pedig van a tárolás és a kereslet oldali megoldások, ez a jövő szempontjából is fontos. Mindennek a támogatására a, tehát a 2050-es céloknak az eléréséhez több eszközt is felállított az Európai Unió. A szabályozási perspektívából a TEN-E szabályozási hálózata fontos, aztán vannak jogszabályok, a közös, közérdekű célokra, például a megújuló energia irányelv és a, az kibocsátás kereskedelmi eszközök. Aztán vannak más finanszírozási eszközök, mint például az Európai Összekapcsolási Eszköz, az ESBA, tehát az Európai Stratégiai Beruházási Alap, az EBB, és vannak még más általánosabb eszközök is. Ezek a támogató eszközök körülbelül 1,5 milliárd eurót adnak vissza nem térendedő támogatásokba, és 12,5 milliót más eszközökre. De ez csak 10-15 százaléka az éves beruházási szükségletesnek az elektromos áram területén. Tehát szükség van további finanszírozásra. Megvizsgáltuk a beruházási trendeket is az energiatermelésben. Először a megújuló energiákkal foglalkozunk aztán a többi trenddel is. Tehát a megújuló energiatermeléssel kapcsolatban ezeknek a költségei csökkennek, hogyha összehasonlítjuk a hagyományos energiákkal. Ezért szükség van megújuló energiaberuházásokra 2015-ben 50 milliárd euró, dollár lesz, USA dollár. 2004-ben az EU vezető szerepet játszott a megújuló energiák területén, de most már Kína játsza az első szerepet. De ezek a beruházások a tagállamokon keresztül nem egyformán oszlanak el, és ezeket általában támogatás, támogatással együtt gyakorolják, ugyan ezek a támogatások is csökkennek, de, és inkább, inkább piac alapúak lesznek. A hagyományos energiatermelést illetően úgy láttuk, hogy növekszik a különböző megújuló energiáknak az elterjedtsége, de ez nyomást gyakorol a hagyományos erőműveknek a profitabilitására. Tehát most nem szól semmi érv az üzleti szempontból. Emellett vannak olyan tagállamok, amelyek kapacitás döntéseket hoznak azért, hogy lássák, hogy a, a megújuló energiának megfelelő helye lesz. Jessica már koncentrált az megújuló energiákra, de ne felejtkezzünk el arról, hogy a beruházások többi részére is szükség van, hogy a, az előregedő infrastruktúrásákat újraépítsék. A, szükség van arra, hogy kiegyensúlyozzuk ezeket, ez pedig jelenleg azt jelenti, hogy az 28%-ban részesülnek az energia mixben a, a megújuló energiák. Ezek elsősorban szál, szél és napenergia. Németországban ez a szám sokkal nagyobb. Ennek az elterjedtsége általában csak 10%. Most nincsenek fontos problémák, és a generációs kapacitás ellenáll hogy ezeket a szakadott kapacitásokat kiegyenlítse. De a magasabb megújuló energia elterjedtségével ezek a számok növekednek. Tehát e, ki kell ezeket egyensúlyozni, és ezt elsősorban a termelésnek a, a, az rugalmassága oldja meg, de a tárolás és a keresletre való reagálás teljesíti. Vannak most már megoldások erre a keresletre való reagálásra, és ez most már más ágazatokban is elterjedt, de még nagyon nagy lehetőségei vannak. A, a tárolás az egy fontos kérdés. Különböző ez 90%-át jelenti a tárolási kapacitásnak Európában, ez a vízenergiával kapcsolatos, de az elemeknél, vagy az akuknál Németországban például 40%-át ezzel oldják meg Németországban. Ezek mind nagyon fontos beruházási trendek, együtt a digitalizációval, amely megváltoztatja az energia képet, hiszen új szolgáltatásokat nyújtanak más szolgáltatók. Új termékek jelennek meg, tehát ez nagyon fontos elem az energiaágazat fejlődésében. A megújuló energiák elterjedése és a többi beruházás azt jelenti, hogy az elektromos áram ára növekszik, tehát a célkitűzés az, hogy továbbra is megfizethető legyen ez, de a rendszerköltségek költségek 2000 2030-ban magasabb lesznek, mint 2010-ben voltak. Annak ellenére, hogy vannak bizonyos árak, amelyek csökkennek, de az elektromos áramszámlák azok növekednek. Mindannyian tudatában vannak, vagyunk annak, hogy két másik trend is van az elektromos áram területen, például a szállítás, közlekedés és a, hő, és a fűtés területén. Például 2050-ben 80%-os elterjedtséget jeleznek előre. Jelenleg ez csak 10%-át jelenti az e, áramfogyasztásnak és a generációs, a termelési kapacitás is növekszik. A fűtésnek az elektrifikációja is új, például hőszivattyúk vannak, akkor panelek, és a gáz ágazatra való hatás szintén jelentős lehet, már ennek látjuk nyomait. A kormányok stratégiai döntéseket hoznak arra, hogy a gáznak a használatát fokozatosan megszüntetsék, és tulajdonképpen már nem lesznek gázberuházások. A pénzügyi támogatás az EU-ban az elektromos árammal kapcsolatos beruházásokkal és felhasználásokkal jelentősen növekedett 2008 és 2012 között. És nem csak a megújuló energiák területén jelentős, ahol 90 százalék, hanem más területen is, ahol 39 százalék. A fosszilis energiahordozók, a szén és a földgáz még mindig állami támogatást kap, és az egyik ajánlásunk pont az, hogy hogy ezt is fokozatosan, tehát az ilyen állami támogatásokat fokozatosan meg kéne szüntetni. Azért, hogy át tudjanak állni az, az alacsony széndiokszid kibocsátási ellátásra. Végül pedig vannak új eszközök, például helyi szövetkezeti partnerség, aztán vannak új projektfinanszírozási lehetőségek és új partnerek. Mik a fő beruházási hajtóerők. Korábban az egyik ilyen hajtóerő az a kereslet irányti növekedés volt. Most viszont ez csökkent, és, és ezeket pedig a megújuló energiaberuházások fedik le. A javadalmazási szintre már utalt Jessica, ez eléggé alacsony, tehát ez nem jelent korlátot. Talán nézzük meg akkor a legfontosabb korlátokat és hajtóerőket, és úgy látjuk, hogy a legfontosabb a jelenlegi piaci környezetben a megújuló energiák iránti támogatás. És az egyik legfontosabb korlát az, hogy nagyon összetett az engedélyezési eljárás, és a közvéleménynek a, az elfogadása még eléggé nehézkesen megy. Tehát ezek kritikus kérdések. Aztán 12 szakpolitikai lehetőséget is megvizsgáltunk. Az első csoport Elsősorban a piac működésére koncentrál, a második csoportban szakpolitikai lehetőségekre koncentráltunk, arra az esetőségre számolva, hogyha a piac nem megfelelően működik, és a harmadik szakpolitikai lehetőség pedig az általános környezettel, tehát a szabályozási környezettel foglalkozik és azt láttuk, hogy elsősorban a piac működésére kell koncentrálni azért, hogy minél hatékonyabb és megfelelőbb legyen. Tehát, hogy megfeleljen reagáljanak a különböző kritériumokra. Azért, hogy a különböző szakpolitikai lehetőségeket megfelelően fölmérjék. Tehát megvizsgáltuk a különböző szakpolitikai lehetőségeket és a hatásukat, és ezt a hat legpozitívabbat mutatjuk be. Természetesen ezek a következtetéseket beleírtuk az ajánlásokba is. Tehát azt javaslom, hogy akkor térjünk most rá az ajánlásokra, hiszen ez a legfontosabb része ennek a tanulmánynak. Az első ezek közül arra a szükségletre ez koncentrál, eh, hogy nagyon fontos a beruházóknak a bizonyossága, tehát az, hogy biztosak legyenek a helyzetükben. Ezt az üzenetet különböző tanulmányok is eh, az ipar részéről eh, említik. Ugyanis ez a kulcsfontosságú tényezője minden beruházásnak, nem csak az energiatermelés, nem csak a megújuló, hanem a hagyományos energia szempontjából. Például láttuk, hogy Spanyolországban a megújuló energia politikát megváltoztatták 2013-ban, visszamenőlegesen is, és ez leállította a többi beruházást. Tehát ezért mondom, hogy kritikus ez a kérdés. Aztán a megújuló energiák a támogatást Európai Uniós színen, jobb, szinten jobban össze kell hangolni a tagállamok között, regionális szinten is, és jobban kell alapulni a piacra. A legutóbbi fejlődési trendek, az például a tender a pályázat, írásban, pályáztatásban ebben az irányba mutat. De ugyanakkor vannak új gondolatok is, amelyek pozitív előremutatást jelentenek. A kutatás és fejlesztés szempontjából láttuk, hogy ezek az erőfeszítések megfelelőek, tehát számszerűleg Európa megfelelően beruház er-, erre a területre, ugyanakkor még nyilván van lehetőség a fejlesztésre. Például az új technológiákra koncentrálhatnak a, piac, koncentrálhatnak a piaci modellekre, stb. Aztán az ellátás biztonsága is nagyon kritikus kérdés, és szeretnénk hangsúlyozni azt a, az ajánlást, hogy a különböző tagállamok kezdeményezéseit regionális szélyen, szinten, de EU szinten is össze kell hangolni. A tárolást illetően szükség van harmonizált, összehangolt szabályozási keretre, ez is benne van a csomagban. És az utolsó ajánlás a rendszer összekötő kapacitással kapcsolatos örülünk az európai döntéshozók által kijelölt 10%-ral, de még jobban hozzá kell igazítani ezt a helyzethez, és a kapacitásnak a rendelkezésre állásáról is kell gondoskodniuk, nem csak a fizikai meglétéről, hanem ezt a fizikai kapacitást lehetővé kell tenni a piac számára, és ez most a legfontosabb kérdés. Vannak további ajánlásaink is. Szükség van egy megfelelő szabályozási környezetre a hálózati beruházások szempontjából. Ehhez megfelelő tarifákra van szükség amely mind a hálózat működtetők és a, mind a kínálat oldalon folyan, fontos. Aztán a finanszírozási eszközök és partnerekhez való hozzáférés nem jelent korlátot, de azért vannak kisebb kérdések, amit megemlítünk. Például az EU-s pénzügyi eszközekhez való hozzáférést meg kell könnyíteni, de ugyanakkor kisebb projekteket és kisebb szolgáltatókat is be kell vonni ebbe, tehát számukra is elérhetővé kell tenni ezeket. Aztán az árjelzések nagyon fontosak, ugyanis a beruházók számára nagyon fontos, hogy korrekt árakat lássanak, az elektromos áram, a hálózat és a széndiokszid szempontjából. A szabályozott tarifák nem a megfelelő eszközök erre, mert az nem ösztönzi a beruházást, tehát ezeket el kell törölni, erre tényleg, ez tényleg prioritást kell, hogy élvezzen, hogyha a beruházásokat ösztönözni szeretnék. A széndiokszid árakkal kapcsolatban még egyszer megemlítem, hogy ez túl alacsony, ezzel foglalkozni kell azért, hogy megemelhessék ezt az árat. Az energiahatékonyság és a kereslet oldali válaszintézkedések területén mi megfelelő jogi és szabályozási keretet szeretnénk látni. Ezeket a kezdeményezéseket EU szinten kell megvalósítani, meg kell határozni a felelősségi köröket, az adatok tulajdonlását és a többi. Végül pedig az engedélyezéseket illetően az eljárásokat meg kell rövidíteni, egyszerűsíteni, hiszen a közvéleménynek a, az elfogadásával is foglalkozni kell. Vannak bevált gyakorlatok, például a beruházóknak és a hatóságoknak konzultálni kellene a lakossággal, és a társfinanszírozási projektekbe is be lehetne vonni a lakosságot tehát kereskedelmi partnerségi kapcsolatban. Ma már ez egy realitás az Európai Unió tagállamokban, de ezt mindegyik tagállamba be lehetne vezetni. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szépen köszönöm. Nagyon érdekes volt ez a prezentáció, és a jelentésük is rendkívül fontos információkat tartalmaz. Ki szeretne először a képviselők közül hozzászólni? Parancsoljon! Köszönöm szépen, egyetértek azzal, hogy nagyon érdekes volt ez a prezentáció, és nagyon ambiciózus ajánlásokat fogalmaztak meg. Két rövid kérdésem lenne. Az első, amikor megpróbálták megbecsülni, hogy a célok tekintetében mit kéne elérnünk, több mint 140 milliárd eurós beruházás a az energiatermelésre és szállításra. Ez természetesen sokkal több, mint az összes EU-s eszköz összefogott kapacitása. De két héttel ezelőtt az ETS rendszer felülvizsgálatával foglalkoztunk, és az a feltételezés fogalmazódott meg, hogy a széndiokszid kibocsátás árát meg kéne drágítanunk. Hogyan látja ennek a kibocsátás költségemelésnek a hatását a beruházások alakulására, hogy elérjük ezeket az ambiciózus célokat. A második kérdésem a kockázat profil szempontjából vizsgáljuk meg azt, hogy mit kéne az EFSI-ből finanszírozni, és mit máshonnan, és az FC esetében van-e országokra lebontott profiljuk az energia területén történt beruházásokra vonatkozóan? Ha nincs, nincs, de ha van, akkor érdekelne. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Niedermeyer úr kap szót. Thank you very much and thank Köszönöm szépen. Köszönöm én is a prezentációkat. Egy kérdésem lenne, ami különösen a hálózatokba való beruházást illeti. A prezentációban nem szóltak a decentralizált energiatermelés problematikájáról. Jogos, mert nem tudjuk, hogy melyik modell fog fennmaradni. De úgy tűnik, hogy a jövőben ez a decentralizált termelés fontos szerepet fog játszani. Ennek a rendszernek nincs szüksége nagyméretű hálózatra. Viszont, hogyha ez a helyzet, akkor hogyan teszik lehetővé a hálózatok fejlesztésébe való beruházást? Egy relatív alacsony kapacitású hálózatra van szükség, és esetleg mondjuk a megnövelt tároló kapacitással lehetne megoldani a helyzetet, és akkor abba kéne beruházni, vagy pedig csak a villamos energia ára fog növekedni azáltal, hogy ezeket a kisméretű rendszereket nem tudjuk támogatni. Krát kolléga. A prezentációjukat hallgatva felfigyeltem arra, hogy az egyik dián szerepelt a CAPEX, ami a működési költség, nem, a tőke kiadást jelenti, A fejlett és kevésbé fejlett tagállamok esetében nem egyenlőek ezek a számok. Az új technológiába való beruházás szempontjából a nem fejlett tagállamok, a kevésbé fejlett tagállamok esetében magasabb a politikai vagy egyéb kockázat. És ezért a beruházási költségek magasabbak, mint a fejlettebb országokban. Igaz-e ez önök szerint? A másik kérdésem pedig a rugalmasságra vonatkozik. Említették, illetve a tanulmány szövegében is röviden olvasható pár szó a tárolásról. Van-e ajánlásuk arra vonatkozólag, hogy a tárolási technológiák fejlesztésébe kéne beruházni. Az USA-ban, Kínában már is óriási giga létesítményekben tárolják az energiát. Nekünk van némi, valamilyen fajta jövőképünk erről a tárolásról, de nagyon sok konkrétumot még nem láttam. És az utolsó a számítástechnikai technológiákra vonatkozik amik lehetővé tennék, hogy az állampolgárok jobban részt vegyenek a villamos piacon. Erre vonatkozólag van-e ajánlásuk? hogy a körül, főleg a 2013-ig, 2030-ig terjedő időszakban hogyan tudnánk ezeket a területeket szakpolitikai intézkedésekkel befolyásolni. Elnök, köszönöm szépen kollégák! Ha megengedik, akkor én is feltennék néhány kérdést. Nem tudom, hogy jól értettem-e, ami elhangzott. A finanszírozáshoz való hozzáférés önök szerint nem probléma, nem ez a probléma. Sőt, nagyon optimista nyilatkozatokat tettek. De még a kapacitásra vonatkozó mechanizmusok. ezen a területen nincs elégséges beruházás, úgy tűnik. Senki nem akar az energiatermelésbe sem beruházni. Úgyhogy az energiatermelés tekintetében úgy tűnik, hogy nehézségbe ütközik a finanszírozáshoz való hozzáférés. Kérem, egy kicsit részletezzék ezt a problémát, járják körbe. Aztán a villamosenergia előállítás és az elektromos hálózatok mind kettő esetében vannak beruházások, de a hálózatokba való beruházás ö, igényének az összege 60%-a a termelésbe való beruházás igényének. Ez egy óriási szám, és akkor még nem is beszéltünk a megújuló energiaforrásokról. Önök azt mondták ezzel kapcsolatban a diájukon, hogy az új finanszírozási eszközök és finanszírozási modellek ha jól értem, akkor végső soron minden beruházást majd a végfelhasználó fog kifizetni, függetlenül attól, hogy magánfelhasználóról van szó, vagy országos, vagy költségvetési forrásról, de végső soron a fogyasztók fognak mindent kifizetni. De ki fogja megkezdeni ennek a beruházásnak a finanszírozási igényét folyósítani. Magánberuházók fogják felszabadítani ezeket az összegeket, vagy országok költségvetéséből fogják finanszírozni ezeket? Kérem, hogy néhány ötletet vázoljanak fel, hogy azt tudjuk, hogy mi a fogyasztók fogjuk a saját zsebünkből végső soron finanszírozni ezeket a projekteket, de ki folyósítsa az első összegeket a munka megkezdéséhez? Kíván-e bárki más hozzászólni? Úgy látom, hogy nem. Akkor kérem a két vendégünket, hogy adják, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Talán esetleg ugyanebben a sorrendben, hogyha az önöknek is megfelel. Parancsoljon, asszonyom. Az első kérdés az a LTS e rendelet hatására vonatkozott? Arról? Are we going to follow the same okay. order then? Uh, I will probably start. Uh... Hát, hogyha a kérdések sorrendjében válaszolunk, akkor talán inkább mégiscsak én kezdeném. Ami a célok és az ETS rendszer kérdése nagyon jó kérdés volt. Természetesen a különböző kezdeményezések célja, amit az LTS e kontextusán belül lehet kezdeményezni, az az, hogy legyen magasabb ára a széndiokszid kibocsátásnak. És ez valóban egy adekvát beavatkozás, hogy a megújulókba való befektetést, illetve a hagyományos elektromos villamosenergia termelésbe is beruházzanak. Hogyha ez a költség növekszik, akkor a villamosenergia ára is növekedni fog, és így módon egyre versenyképesebbé válik a megújuló energiaforrásokból származó energia, akár támogatás nélkül is. És közben azt a célt is elérjük, hogy csökkentjük a széndiokszid kibocsátást. Jelen pillanatban probléma az, hogy a nagykereskedelmi piaci ár az energia esetében túlságosan alacsony ahhoz, hogy a drága megújuló energiákba fektessenek be maguktól a befektetők. Hogyha nem lenne állami támogatás, akkor semmilyen energiatermelésben, sem megújuló, sem hagyományos energiatermelésben nem történne beruházás. Ez az válasz egyik része. De hogyha a széndiokszidára egy idézőben észszerű szintet elér, akkor azon a szinten lehetséges, hogy már nem lesz szükség erre a kapacitás jutalmazó rendszerre, hanem ez önmagában megoldás jelentene arra, hogy újabb energiatermelő kapacitásokba ruházzanak be, és ez az ellátás biztonságot lehetne biztosítani. Ami a hálózatokba, a decentralizált hálózatokba való beruházás és a decentralizált energiatermelést illeti. A decentralizált energiatermelést a különböző elemzések a különböző forgatókönyvek máshogy írják le. De függ mindez azon is, hogy a technológiáknak az átütő hatása, az áttörése megvalósul-e. Például, hogyha az akkumulátorok megoldást jelenthetnek, akkor óriási befektetések fognak történni az akkumulátorpiacban. Az új létesítményeket Németországban már 40%-ban felszerelik hatalmas akkumulátorokkal. Tehát, hogyha áttörést sikerül elérnünk az energia tárolásában, akkor nyilván meg fog növekedni az ilyen energiatermelésbe történő befektetés, és annál kisebb szükség lesz arra, hogy a hálózatokat fejlesszük. A hálózatok, terjesztő hálózatok fejlesztése szempontjából nagyon fontos az, hogy ennek a költségeit Részben az energia előállítók finanszírozzák, azért, hogy legyen egy optimális rendszer költség, egy minimalizált, optimalizált rendszer költség. Ez is fontos elem ebben a kontextusban szerintünk. A rugalmasság és a tárolás szerepe abban, hogy kiegyensúlyozza az ellátást. Hát az, hogy milyen mértékben fog hozzájárulni a megoldáshoz a tárolás, az nem csak a technológiától függ, a technológia tekintetében ugyanis folyamatosan folylanak a, a kutatások, hogy például vegyi anyagokkal, villamosenergiából gáz előállítása, hidrogénnel próbálják megoldani a tárolást, tehát nagyon sok nyitott kérdés van még technológiai szempontból, de vannak még nyitott kérdések, amelyekkel a politikusoknak, a döntéshozóknak kell foglalkozniuk, például a szabályozói kontextusra gondolok, például a tulajdonlás kérdése kritikus fontosságú. A hálózatok működtetői birtokolhatják és működtethetik-e a tároló létesítményeket? Ez egy fontos kérdés, az operátorok számára. Úgyhogy ez az, amit önöknek kell eldönteniük részben. Még egy kérdés. A tárolást a felhasználó szempontjából tekintjük, vagy az villamosenergia előállítója szempontjából? És a az ilyen létesítmények létrehozása az az előállítási költséget vagy a vásárlási költséget fogja megnövelni. Ez is összefügg azzal, hogy milyen a szabályozási környezet. A szabályozási környezet nagy mértékben fogja befolyásolni azt, hogy hogyan fejlődik a tárolási ö, piac, tárolási kapacitások kiépítése, a számítástechnika és a digitalizáció szintén nagyon fontos terület. Az áttörés akkor fog elérkezni, amikor az állampolgárok is részt vesznek már ebben a folyamatban. A téli csomaggal kapcsolatos kérdések kapcsán is felmerült, hogy mindehhez intelligens mérőberendezésekre, intelligens árokra van szükség. A fix, az vagy szabályozott árakkal nem lehet ösztönözni a fogyasztókat, az állampolgárokat arra, hogy aktívan részt vegyenek az energiapiacon. Úgyhogy ezen a konkrét területen szükség van a technológiára, az intelligens technológiákra, az intelligens berendezésekre és mérőkre, és megfelelő szakpolitikákra a másik oldalon. Elnök úr, azt hiszem, hogy talán egy kicsit provokatív volt, amikor azt mondtam, amikor azt az üzenetet próbáltam átadni, hogy a finanszírozásnak a, ez az útja, a hozzáférés a finanszírozáshoz nagyon nehézkes ilyen pillanatban, de ezt nem én mondom, hanem a beruházók. Nem a finanszírozás költsége a probléma, hanem a profitabilitás, hogyha a megtérülést sikerül megoldani, hogyha a projektek megtérülése biztosítottnak látszik, akkor nem fog akadályba ütközni az, hogy partnereket találjanak ezekre a beruházásokra, és megvalósuljanak. De a kockázatok és a profitabilitás nagyon fontos kérdések. A kockázatok tekintetében a szabályozás bizonytalansága, a beruházók számára a biztonságos jövőbeli kifutás biztosítása, illetve a gazdasági kockázatok azok, amik végig gondolandók. Hogy mi lesz holnap az ár, mi lesz holnap az ár is. Vannak olyan bizonytalansági tényezők, amelyeket, amelyekkel meg kell birkózni a villamosenergia ágazatban, de ezeket csökkenteni kell ahhoz, hogy a beruházások növekedjenek. És a beruházások tekintetében az is nagyon fontos, hogy a szabályozott beruházások és a liberalizált piacokon történő beruházások között tegyünk különbséget. És az is nagyon fontos, hogy mindkét típusra világos szabályok és világos célkitűzések vonatkozzanak. Mert a termelés, tárolás, keresletre való reagálás, a keresleti oldali berendezések, létrehozása már a liberalizált piachoz tartozik, és ahhoz, hogy ezen a területen megvalósuljanak beruházások, egy megfelelő és hosszú távon biztosnak tekintett szabályozói keretre van szükség. Azt gondolom, de hát ez személyes véleményem, nem a tanulmány részeként tekintek rá, hogy a jelenlegi kontextusban nincs alternatíva. A jelenlegi kontextusban, és figyelembe véve azt, hogy a nagykereskedelmi árak hogyan alakulnak, ez csak a költségek alakulása befolyásolja, nincs alternatívánk olyan kapacitás növelési beruházásokra van szükség, amelyek kihatnak az energiatermelésre is, és ezt muszáj állami szám szinten megoldani. Alulról felfele való megközelítés az nagyon hasznos, de ebben az esetben most nem feltétlenül alkalmazható, és nincs egyetlen minden problémára megoldást jelentő válasz ami minden tagállam számára jó lenne. Az alulról felfelőből a megközelítés nagyon jó, hogyha vannak konkrét igények bizonyos konkrét tagállamokban, de egy ponton szükség lesz a fentről lefelé való kezdeményezésre és a harmonizációra és az erőfeszítések koordinálására, hogy a nemzetállamokat, a tagállamokat rá bírják arra, hogy a szomszédos országokkal együttműködésben valósítsák meg a beruházásokat. A jelenlegi helyzet nem rossz, ne, azt nem mondom, de egy kicsit irányt kéne váltani ahhoz, hogy a megfelelő célok elérését jobban meg tudjuk valósítani. Parancsoljon a másik előadónak adom meg a szót. Egy-két dologra térnék ki, amit talán eddig átugrottunk. A jelentésünk főleg az EU-s szintre vonatkozott az értékelés során, tehát tagállami számaink nem voltak, a legtöbb kérdésben, azonban nagyon alaposan megvizsgáltunk több meglévő forgatókönyvet, és ezt nagyon részletesen elemeztük a mellékletekben, úgyhogy ha ezt áttekintik, talán megtalálják a választ kérdéseikre. Azt hiszem, hogy minden mást az előttem szóló már megválaszolt. Elnök, köszönöm szépen, mindkét előadónknak nagyon köszönöm. Az érdekes és számunkra rendkívül fontos hozzájárulásukat. Készülünk arra, hogy a saját álláspontunkat elfogadjuk a tiszta energiákról szóló úgynevezett winter csomagot, és nagyon sokban hozzájárul az önök munkája ahhoz, hogy a megfelelő döntéseket meg tudjuk hozni. Most pedig az ötödik napi rendre térünk át, ami nem más, mint az internet kapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben. Carlos Zorinho a jelentéstevő, és ahogy bizonyára emlékeznek rá, 2016. szeptemberében az Európai Bizottság tett egy rendeletjavaslatot, aminek az volt a célja, hogy az internet kapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben. Nagyon hogy világos legyek, a wifi összeköttetés rendelkezésre bocsátása a cél az állampolgárok számára minden település vagy város közterületén Európában. A Költségvetési Szakbizottság és a Regionális Szakbizottság is véleményt fog megfogalmazni az 55-ös cikk értelmében, a mi felelősségünk is nagyon világos. Az Orinyó kolléga, meg is adom önnek a szót, hogy bevezesse a témát. Káros kollégás! Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Ez a jelentéstervezet ezen fontos kezdeményezéssel kapcsolatban Vive for, Vive, uh, for You, azaz a helyi uh, közösségekben való kommunikáció, ez uh, vezetett minket arra, hogy fontos tanulmányt készíteni, és aztán összekapcsolni az európai polgárokat az európai intézményekkel, és bevonni őket az európai projektbe. Ami a digitális uniót illeti, ez azt jelenti, hogy a polgároknak, az európai polgároknak meg kell érteniük az egységes digitális piac előnyeit, hogy ez milyen előnyökkel jár a mindennapi életükre. És mindez egy olyan technológiai keretben, amely megváltoztatja a gazdaságot, sőt, akár magát a társadalmat is. Ez tehát a mi kezdeményezésünk, és pontosan ez volt a cél, azaz, hogy a polgárok számára konkrét előnyöket kínáljunk. Ugyanakkor ez egy példa ként is kell, hogy működjön egyfajta kísérleti projektként, amelynek alapján Szeretnénk, hogyha kialakulna a gigabyte alapú európai társadalom, egy olyan társadalom, amely befogadó jellegű és technológiai szinten vezető szerepet tölt be. Ezen jelentéstervezet kidolgozása során meghallgattam az intézmények képviselőit, a régiók bizottságát, az e- Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot azon napokban, amikor ők elfogadták saját jelentésüket, és nagyra becsülték ezt a kezdeményezést, Meghallgattam az érdekelt szerepeket, szolgáltatókat, civil aktivistákat, és persze az árnyék jelentéstevőket is, akik nagyon nagy mértékben hozzájárultak ez az anyaghoz, és volt két nyilvános meghallgatás is, amelyeket itt a szakbizottságunk rendezett a távközlési csomag kapcsán. Jelentésünk tehát különböző elképzeléseken támaszkodik, de különösen öt pilléren. Az első dolog, hogy a hálózat semlegességet, a technológiai semlegességet, a gazdasági semlegességet garantálnunk kell, tehát hogy senki nem maradjon kívül ezen a projekten földrajzi semlegességet is garantálni kell, senkinek nem szabad kívül maradnia, vagy nem maradnia azért, mert hegyvidéki területen él, vagy egy ö, vidéki területen ugyanakkor a minőséggel kapcsolatosan nem lehetünk semlegesek, az élmény minőségének ugyanis rendkívül magas szintűnek kell lennie. Ez az egyetlen módja annak, hogy a projekt ellenálló képességét garantálni tudjuk a technológiai felményekkel szemben, anélkül, hogy megsértenénk a semlegesség elvét. A technológia egyfolytában ö, fejlődik, ugyanakkor az elmének mindenféleképpen magas szintűnek kell maradni. Aztán itt van ez az egységes tanúsítási rendszer. Ez egy kísérleti projekt, amely részben, amely az egész Európában kialakuló ö, projekt ö, szinergikus hatásokból profitálni fog. Fontos az is, hogy gyorsan működjön a projekt, így például az érkezés sorrendben való forráskiosztást illetően. Ez eltérő attól, amit a bizottság hangoztatott. Szerintünk ugye minden egyes országnak megvan a saját munkaprogramja, és meghatározhatja prioritásait. Lehet, hogy egyes esetekben ezek a vidéki területek lesznek, más országok esetében a városi területek erre lehetőséget kell biztosítani így lehet a kohéziót, az inkluzív komponenst garantálni, anélkül, hogy a piaci versenyt megzavarnánk. Ahol van ö, nyilvános ajánlatot, nem avatkozunk be. Fontos a projektek fenntarthatóságát is garantálni, itt más forrásokat is be lehet vonni, helyi szintű forrásokat, annak érdekében, hogy ezen projektek növekedjenek és meggyökeredzenek az adott területen, és ott is ö, működjenek tovább. Nos, a módosításokat illetően semmit nem szeretnék előre bocsájtani, várom a módosítókat. Eddig is köszönetet mondok az elképzeléseket, a remek együttműködésért az elnyék jelentéstevőkkel, és jó magam is szeretnék két módosítót benyújtani, hogy két olyan pontot tisztázzak, amelyek még tisztázásra szorulnak. Az egyik az egyszerűsített modellre való utalás, a pénzfelhasználás nem megfelelő szintjét illetően ez az utalványokra vonatkozik, mert az eljárásnak egyszerűnek és gyorsnak kell lennie, a második elem pedig arra vonatkozik, hogy tisztázni kell, hogy ezen projekt esetében ne legyenek megszorítások, korlátozások, ugyanakkor a sebességre, a volumenre, a hozzáférési időre vonatkozó korlátozások korlátozások fent kell, hogy maradjanak, és vannak még legális kivételek is, amelyek természetesen ezen kísérleti projektre is alkalmazandók. Elnök úr, végezetül azt szeretném elmondani, hogy ez egy nem túlságosan nagy volumenű projekt, már ami a beruházásokat illeti, de a timingot és a szimbolikus értéket illetően nagyon fontos projekt. Ez fontos, hogy gyorsan beinduljon, mert ezen év második felében mert ez az egész digitális projektet meg fogja majd határozni. Fontos tehát, hogy jó ez a projekt, és a jövő évre még jobban válhat. Köszönöm szépen. Most pedig az RTP e eh, nevében San Angel asszonyt. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, Carlos Zorinyónak, ezért a jelentéstervezetért, amely bizonyos pontokat tisztáz ezen rendeletben. Emlékeztető a projekt lehetővé teszi, hogy 20 millió euróval a helyi közösségeket finanszírozzuk, amelyek wifi adókat akarnak köztereken létrehozni, és ingyenes wifi hozzáférést akarnak biztosítani a polgáraiknak. Ahogyan a legutóbb is felvetődött, a politikai frakció támogatja ezt a javaslatot, mert a polgároknak egy olyan Európára van szükségük, amely hasznos, konkrét, kézzel fogható, amely valóban látható a mindennapi életben. Ennek ellenére szeretnénk bizonyos szempontokat tisztázni. Az első, az, hogy nem szabad hamis reményeket kelteni, ugyanis itt csupán 120 millió eurós büdzséről van szó, és 80 ezer helyi közösség közül csak 10 ezer profitált ebből, tehát más finanszírozási forrásokra is szükség van, így például strukturális források és egyebek. Támogattam a 18-as módosítót a jelentéstervezetben. A rendelet tervezet szerint csak a nagyon nagy felbontású projekteket lehet támogatni, ahogyan a jelentéstől is emlékeztet erre a hetes módosítóban. A vidéki területeken nincsen még fix és gyors internet háromnegyedében a helyi közösségeknek, tehát ezt a magas felbontást talán mellőzni kellene, hogy valóban eljusson a projekt oda, ahol arra valóban szükség van, és mi ezt a 14-es módosítóban fogalmaztuk meg. Támogatom azt az elképzelést, hogy egységes tanúsítási rendszer legyen, amely az egész Európai Unió területén érvényes, és ez a hármas módosító tárgya. Ezzel szemben nem értek egyet a jelentéstevő véleményével az összes, összes korlátozás betiltását illetően, ideértve a volument és a hozzáférés idejét. Szerintem a helyi közösségeknek meg kell engedni, hogy megelőzzék a visszaélést és a hozzáférést korlátozzák bizonyos oldalakat illetően, melyek tartalma illegális. Végezetül úgy vélem, hogy helyi önkormányzati csoportosulások is támogathatók, hogy az eljárást megkönnyítsük, és a keresletet koordinálni lehessen területi szinten. Végezetül ugyanazon célokban értünk egyet, és azt hiszem, hogy gyorsan kell előre lépnünk, hogy még a nyár előtt az első források eljuthassanak a kezdeményezések, kedvezményezettekhez. Ez a projekt szerintem lehetővé teszi a konkrét és pragmatikus Európa megmutatását a polgárok felé, és tekintettel az általános légkör az Európai Unióban, azt hiszem, ez egy nagyon fontos dolog. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Az Alda nevében Belicska kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Először is szeretném a jelentéstevőnek a munkáját. Nagyon nagy örömmel dolgoztam együtt vele. Van több olyan tagállam, ahol még nem létezik a digitális kultúra. Hiszen minden településnek a wifi-hez kellene csatlakoznia tulajdonképpen helyi, vagy regionális, vagy nemzeti beruházások révén. Persze, amit itt most a dokumentumban látunk, az nem fogja drámai módon megváltoztatni a helyzetet, ugyanis a pénzügyi alapok azok végesek. De valahogy ki kellene egészíteni a helyi vagy a nemzeti költségvetéssel ezeket. Én konstruktív módon és kölcsönösen elfogadható eredményt megcélozva dolgozhatnánk együtt, de mindesetre fel kellene gyorsítanunk a változásokat azokban az országokban, ahol még ez a kultúra nem eléggé érett meg erre a helyzetre. Távoli területekre gondolok, stb. Na most ezt támogatni kell. A javaslatot illetően szerintem jó, ez a dokumentum tükrözi a jelenlegi helyzetet, és a, de nyilvánvalóan vannak olyan kérdések, amelyeket módosításokkal talán rendezhetünk. Itt egy rövid programot látunk, amelyet nem folytatnak, ugyanakkor lesz hatása, és változtatást is fog hozni. Ez azt jelenti, hogy a bizottság a kérelmezőkkel úgy fog együttműködni, hogy ez megváltoztatja ezt a, kultúrát. És ugye szó volt arról, hogy ezt a kérdést azt a strukturális alapokkal ötvözni lehetne itt a 18-as módosítra gondolok, amely számomra nem egészen világos, tehát a kiegészítő szolgálatoknak e, a fejlesztése, de hát nyilvánvalóan e, ezt én azért támogatom, hiszen szeretnénk e, a korlátolt eszközökkel is ezt fejleszteni. A földrajzi egyensúlyt is említettük őt. Azt hiszem, hogy a módosítókkal sikerült megfelelő egyensúlyt elérni, de ez itt jogos megjegyzés. Aztán a versenyről is szok volt, és én azt mondtam, hogy nyilván lesz majd az új programok kedvezményezettjei, és a különböző helyi közösségben lenne hotspotok között, nyilván van interferencia, de a bizottságnak el kellene kerélni olyan helyzeteket, amelyek lehet, hogy marginálisak lesznek, de azért szükségtelenek. A 11-es módosítót illetően a jelentéstevő az egyetemes hozzáférésről van szó e, az állampolgárok számára az információs e, e, társadalom céljából. Itt felmerül az egyetemes szolgáltatások kérdése. Nos, végeredményben lehet, hogy majd benyújtok módosítókat, de ez nem fogja megváltoztatni drámai módon a jelentés tervezetet. Ennél fontosabb, hogy minél hamarabb vessük ezt be, és remélhetőleg idén lesz már egy e, sikeres első pályázat, és e, mindesetre a visszajelzés a, a szolgáltatók részére nagyon lényeges kérdés. Elnök, nagyon szépen köszönöm a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is jó magam is szeretnék Zorinyó jelentéstevőnek köszönetet mondani a beszámolójáért, valamint az egyik jelentéstevőkkel való együttműködéséért, különös az első találkozón már ami az összeköttetés témakörét illeti, csak egyetérthetek vele, hogy ugyanis a vezeték nélküli megfelelő összeköttetésekre van szükség köztereken, kórházakban, hivatalok, közhivatalok területén és a többi, annak és az iskolák iskolákat és az egyetemeket is figyelme kell venni, hiszen ezek is a közélet részeit alkotják. Csak egyetérthetek a jelentéstevővel, hogy valóban nagy szükség van arra, hogy az összeköttetések földrajzi eloszlása egyenletes legyen. Vannak ugyanis bizonyos országok, amelyek még nem eléggé fejlettek, és vannak hátrányos helyzetű régiók, mint például a távoli területek, szigetek, hegyvidéki területek és a többi. Ezért fontos, hogy valamennyi polgár hasznot húzhasson abból, hogy valamennyi társadalmi réteg élvezi a digitális társadalom előnyeit. A bizottság kezdeményezését támogatnám. Itt ugyanis kiosztják majd a forrásokat az elsőnek érkező kap először alapelv alapján. Itt különösen a helyi önkormányzatok szerepe fontos, fontos a közvetlen támogatás lehetősége a megfelelő javaslatok benyújtására. Fontos az is, hogy az egyes helyi önkormányzatokat vegyük itt főleg ö, figyelembe, azaz a közélet központjában ö, a polgároknak megfelelő összeköttetéseket kell rendelkezésre bocsájtani. Ugyanakkor a választóknak összeköttetést kell adni különböző földrajzi területeken, és itt bizonyos kérdésekkel foglalkozni kell, így például a kereskedelmi hirdetések, vagy egyéb információk, és ezzel kapcsolatosan még módosítókat fogok benyújtani. Köszönöm szépen. Thank you much. Köszönöm szépen. Blanca López kollégám. Muchas gracias, eh, presidente. Köszönöm, elnök úr. Ezen jelentéssel az internet kapcsolatokat akarjuk erősíteni a helyi ö, közösségekben a Wi-Fi 4-essel. Fontos ez a régiók különböző ö, társadalmi rétegei számára, például a mi számunkra a galiciai régióban is. Szeretnék Carlosnak köszönetet mondani azért a remek javaslatért, mert tényleg nagyon érzékeny pontokat érint az integrációt. Sok földrajzi területen nincs ugyanis még wifi. Ezt az EU finanszírozni, és fontos az egységes azonosítási rendszer is. A hozzáférésnek korlátozásmentesnek kell lennie és a földrajzi megoszlás is egyenletes kell, hogy legyen. Olyan zónákra kell összpontosítani, ahol az internet hozzáférés létrehozása még késedelmet szenved. Tekintettel arra, a, mely nehézségekről a kollégák már beszámoltak, és arra is, hogy szűkösek a források, itt szolgáltatási kötelezettséget kellene előírni egy minimális időtartamra, hogy a folytonosságot garantálni tudjuk, és a beruházásokat értékessé tegyük, valamint azért is, hogy garantáljuk, hogy az infrastruktúrákat a jövőben nem használják majd kereskedelmi célokra. Ezek ugyanis olyan aggodalmak, amelyeket módosítóimban is érinteni fogok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határa ideje március másodika. Most pedig a Bez Európai Bizottság, a Connect fő, főigazgatóság képviselője szól hozzá, amelyet a vezető helyettes Döpi úr képvisel, öni asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek ezt a nagyon érdekes vitát. Üdvözöljük azokat az álláspontokat, amelyeket ma ismertettek, és a jelentésben is, ugyanis ez ugyanabba az irányba mutat, mint az eljárások. Osztjuk azt az érzést is, hogy ez egy aktuális és szükséges kezdeményezés jelenleg, és minél gyorsabban elindíthatjuk, hiszen annál jobban használ az állampolgároknak. Üdvözöljük azt is, hogy a módosítók legtöbbje lényegesen javít a szövegen, például a gigabit társadalomra való utalás, az e, egységes vagy egyetlen e, tanúsítási rendszer, aztán az összeköttetés, vagy pedig a, a nyilvános tereknek, e, terekre való utalás valóban javít a szövegen és az eredeti bizottság javaslaton. Más kérdéseket illetően vannak fenntartásaink, például a földrajzilag elosztott, kiegyensúlyozott elosztása ezeknek az utalványoknak. Szerintünk ezek az elvek nem e, mondanak egymásnak ellen, hanem ezeket a jellegeket a munkaprogram szintén kell módosítani, és a különböző kritériumokat e, mindegyik felhívásnak az értékelését egyenként kell venni. Ez az innovatív dimenziókkal hoz kapcsolható, hiszen olyan könnyévé válik a, a pályázat, hogy bármelyik helyi önkormányzat Európában ugyanolyan esélyekkel indul, mint a fejlettebb területeken lévő közösségek. Ez pedig innovatív jelleget kölcsönöz ennek a kérdésnek. Még két megjegyzésem van. a technológiai semlegesség dimenzióit illetően. Nagyon fontos, hogy világos wifi összeköttetési hozzáférési pontokat határozzunk meg az állampolgárok számára. Ez nem azt jelenti, hogy ez a technológiai semlegesség elvének ellentmondana hiszen ezt az elvet meg kell őrizni, de az a hálózat megfelelő szintjein. Az, a net semlegességgel kapcsolatos a másik kérdés. Az összeköttetést nem szabad korlátozni, hallottuk. Ez elvezethet egy másik vitához, amely más környezetben talán jobban megvitatható, mint ebben, hiszen ha túl preskriptívak vagyunk, tehát túlságosan előíró elő, rendelkezéseket hozzunk, akkor a jogszabály végső elfogadása a tanácssal nehézkesebbé válik. Épp ezért fontos, hogy viszonylag rugalmassá hagyjuk ezt meg a jogszabályban, és a, a hozzáférési pontoknak a kezelése lenne az a megfelelő szint, amely a szubszidiálásnak megfelelne. Tehát a e, helyi e, önkormányzatok és a helyi internet e, szolgáltatók között kellene ezt megoldani. És látom, hogy itt nagy a konszenzus ebben a körben, és várjuk a végső formába öntést. Elnök, köszönjük szépen. Most akkor a jelentéstevőt kérem föl, hogy foglalja össze. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, Sanders, Lik és Hideolutus kollégáknak, valamint Banco Lópeznek, de a bizottság képviselőjének is. Itt most megpróbálunk egy közös elképzelést kialakítani. Tudjuk, hogy mit is akarunk, és tudjuk, hogy melyek az akadályok, amelyeket meg kell haladnunk együttesen, hogy javítsuk a szöveget módosítók révén. Várom tehát a módosítókat. A jelentésnek olyan szövegnek kell lenni, amely egyszerűsít, ugyanakkor bizonyos elemeket alaposabban meg kell, hogy vizsgáljon. A parlament szerepe éppen az, hogy garantálja, hogy egyes elemek igenis megjelenjenek ebben a, szere, ebben a szövegben, és ezért dolgozunk együtt, hogy kompromisszumot alakítsunk, és itt most konkrétabb példát hoznék fel, tisztáznunk kell például, mint ahogyan Sanders kollégás elmondta, tisztáznunk kell a korlátozások fogalmát. Ugyanakkor Itt mindenféleképpen nagy vonalakban kell gondolkodnunk, és nem szabad konkrétumokba bocsájtkozni. Aztán a first comes, first served elvet illetően szerintem ezt az elképzelést nemzeti munkaprogramokkal kell kombinálni. És így kapunk tökéletes választ a szubszidiaritásról összefüggő kérdésre. Láthatjuk, hogy mit lehet megtenni európai szinten, és mit kell helyi szinten megtenni. Tehát lesz az elsőként érkezők a forrást elv érvényesülése, és különböző helyi szinten meghatározott kritériumok érvényesítése, és ez egy előre haladottabb elképzelés, mint a bizottság eredeti elképzelése javítja az eredményeket. Aztán a költségvetés kérdésköre. köre Tudjuk, hogy 120 milliós költségvetésből ö, gazdálkodunk, ebből 70 millió garantál van, az 50 milliót a fennmaradó összeget még garantálni kell. Fontos tehát hogy az adott projekteket más forrásokból is finanszírozni lehessen, strukturális alapokból, más alapokból. Fontos, hogy meg, sokszorosodjanak ezek a projektek, megőrződjenek, meggyökeredzenek, ahogyan Szikinyót ez kolléga is hangoztatta. Fontos, hogy a projekteket ki lehessen szélesíteni a közegészség, ugye az oktatás ágazatára, a kultúra ágazatára, és ki lehessen őket terjeszteni. Ugyanis ezen a, ezen projekt nagyon érdekes dinamikákat válthat ki. Gondoljunk itt például egy regionális hivatalra, szervre, amely támogatja az egyik jelöltet. Képzeljük el, hogy 50 kérelmező van, és a mi finanszírozásunkkal csupán tizet lehetne finanszírozni közülük. De mi akadályozza azt, hogy a többi kérelmezőt is finanszírozzák regionális szinten? Így tehát egy siker dinamikát kreálhatunk. Ugye 120 millióval kezdünk, de ugye ezt a projektet ki lehet szélesíteni, bővíteni, és így még inkább elérhetjük a kitűzött célt. Köszönetet mondok tehát valamennyi módosítóért, amit majd benyújtanak, figyelmesen megvizsgálom majd őket. Együtt kell ugyanis dolgoznunk, hogy ezt a fontos projektet megvalósítsuk az EU t Köszönöm szépen a módosítók benyújtásának eh, határidője csütörtök március 2-a, Természetesen 2017-ben tehát délre 12 órára kell benyújtani ezeket a módosítókat, március másodikán. Köszönjük szépen! Most jön az ötös napirendi pont az unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok, ez pedig az MFF omnibus rendelet. Kedves, tehát gyűjtő rendelet. Ez egy nagyon konkrét rendkívüli rend, rendelet, és az Európai Bizottságtól azt az ígéretet kaptam, hogy a jövőben ezt nem fogják ilyen módon megismételni. Tehát, hogy nem lesz MFF omnibus, hanem mindegyik mindegyik biztos, minden konkrét költségre lesz elosztva. Tehát a költségvetési rendelet meghatározza azokat az elveket és eljárásokat, amelyeket követni kell, amikor az EU költségvetését elköltjük, és az EU alapokat ellenőrzik. Ezzel a felülvizsgálattal a bizottság egyszerűbb és rugalmasabb szabályokat szeretne elérni, hogy segítse a jelenlegi több éves, tehát MF 2020-ig e, eh, tartó eh, költségeit és hatását. Eh, lényeges változtatásokat fog ez a felülvizsgálat eszközölni, például az első részben az általános pénzügyi szabályokat illetően, és megváltoztatja az ágazati alapok és konkrét rendelkezéseknek a szabályait is ez a második részben van. Hát tulajdonképpen az egész dokumentum az 250 oldal. A javasolt változtatásokat illetően az e- ITRÉ-nek kizárólagos hatásköre van, E, ugyanis ez a javaslat az európai összekapcsolási eszköz, a Telekom e, iránymutatási rendelet és a, az űrfelügyeleti és nyomonkövetési, tehát az SST rendeleteknek a e, rendeleteket próbálja megváltoztatni. Az SST, az a Space Surveillance and Trackingre vonatkozik. Általánosságban a javasolt változtatások, mint mondtam, az ITRE kizárólagos hatáskörébe tartozik, ezek ugyan korlátoltak és technikai jellegűek. Ezt már az elején is mondtam. A bizottságnak a szolgálatai, például a költségvetési fő, főigazgatóság, az energia főigazgatóság, a Connect és a MOVE főigazgatóság a parlament számára részletes magyarázatot adtak, ezeknek a célja az, hogy ebben a magyarázó feljegyzésben én megosszam önökkel ezt az információt, és a meg, magyarázatok és a, az igazolásokat én meggyőzőnek tartom, de az, az itteni megjegyzéseket is figyelbe vesszük. A Telekom, tehát a távközlési tehát a CEF és a Telekom iránymutatások területén is a bizottság változtatósokat javasolt, és szeretném a Wi-Fi mindenki számára, tehát a Wi-Fi 4 All kérdésével foglalkozni. Ezt a, ezzel a parlament párhuzamosan foglalkozik. Ez egy olyan kérdés, amit épp most vitattunk meg. Tehát ne felejtsék el, amikor ezzel a Wi-Fi for All tehát Wi-Fi mindenki számával foglalkozunk. A belső koherencia szempontjából az Európai Parlament álláspontját illeten fontosabb az európai összekapcsolási eszköz és a belül lévő kérdéseknek az ötvözése a javaslat általános részében. Úgy tűnik, hogy az ilyen ötvözési eszközöket illetően nagyobb az előrelépés a szállítási vagy közlekedési, mint az energia részében. Ezzel a kérdéssel a közlekedési bizottság is foglalkozik. Tehát, mint mondtam, a távközlési rész az nem jár annyira elől, mint a másik. De fel kellene gyorsítani ezt a kérdést a, az energia és a távközlési projektekben, és ösztönözni kellene, tehát hogy jobban ötvözzék ezeket, azért, hogy a magán beruházók számára ez vonzóbb legyen. Tehát köz, mivel ez közérdekre számot tartó kérdés az én módosítaim, módosításaim elsősorban a fogalomnak a világosabbá tételét célozták meg, és hogy mi ennek az opciónak a, szán, mi az, ennek az opciónak a szándéka, és ezeknek a módosítóknak a céljának és elvárásainak a megmagyarázása. Végül pedig ez a CEF az ITRE és a TRANS, tehát a Közlekedési Bizottság közötti megosztott, kizárólagos hatáskör körébe tartozik. Épp ezért szorosan együttműködtem a TRAN bizottságban a véleménye kapcsolatos jelentéstevővel, és a végső szöveg egy olyan változat, amelyet közösen alakítottunk ki ezekkel a kollégákkal. És a, a, mielőtt a jelentést ö, a bizottságnak továbbítanánk, meg kell vitatnunk, ugyanis májusban vagy júniusban, tehát az év, az év első felében foglalkozna vele a bizottság. Most akkor kérem az árnyék jelentéstevőket, a szocialista frakció nevében Nudi asszonyt, hogy szóljon hozzá. And, um... Köszönöm szépen. Először is köszönöm a jelentéstevőnek az eddig elkészített jelentést. Nagyon sok mindenben egyet tudunk érteni, mind tartalmilag, mind a javasolt módosítások tekintetében van néhány pont, amit szeretnék kiemelni. Először is az újonnan javasolt 274-es cikk, ami támogatási ötvözésre vonatkozik. A támogatási ötvözési keretre vonatkozó javaslatot 10%-on tartják, a rendelkezésre álló finanszírozás 10%-án, a 274-es esetében, ami a távközlésre vonatkozik, nincs javasolt felső határ. Szerintem érdemes lenne ezt megvizsgálni, hogy ide is tegyünk egy felső határt, ha már egyszer a másik hasonló esetben van. Másodszorban úgy gondolom, hogy nyilván ezen belül meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt a visszanemtérítendő támogatások és a finanszírozási eszközök között, és ezt összhangban az Európai Hálózat finanszírozási eszköz irányításával, irányítóival. Az Európai Uniós finanszírozási programok siker arányát is figyelembe kell vennünk ebben a munkában. És még egy dologot szeretnék hangsúlyozni, amit ön is kiemelt a jelentésében, ez pedig az irányítás, amire szükségünk van ahhoz, hogy nagyon világosak lehessünk. A támogatás ötvözés, mint irány, értem, hogy miért fontos, de az is alapvető fontosságú, hogy világosan lássuk azt, hogy hogyan használják fel az rendelkezésre álló alapokat az általunk meghatározott prioritások elérése érdekében, és hogy egyébként eredményeket is fel tudnak mutatni. Ezek nagyon fontos pontok szerintem. És hogy ön is rámutatott, a közös érdekű projektek és ezeknek a folyamatos nyomon követése az, hogy a pénzt hogyan használták fel, ez nagyon fontos szerintünk is, ezek az első megjegyzéseim, de még egyszer szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek az eddigi munkáját. Köszönöm asszonyom, Linár asszony az Alden nevében. Köszönöm szépen, kedves kollégák, én is először köszönetet szeretnék mondani Búzák úrnak, az elnöknek és egyben jelentéstevőnknek a kiváló munkájáért. Nagy érdeklődéssel várom a további munkát ezzel az ügyel kapcsolatban. Üdvözlöm azt, hogy az Európai Bizottság próbálja egyszerűsíteni különösen az ITRE kompetenciájába tartozó eljárások egy sorát, és hiszem azt, hogy a CEF hatékonyság, illetve a Horizont 2020 hatékonysága is javítandó. Üdvözlöm azt is, hogy az Európai Uniós finanszírozást megpróbálják hatékonyabbá tenni a támogatás ötvözési keret létrehozásával. Ezt a kollégám is már kiemelte. A véleményünket illetően mi, mint szakbizottság, azokra a témákra kéne, hogy foglal, összpontosítsunk, amelyek a mi hatáskörünkbe tartoznak. Ezért a 272-es cikket, a 274-es telekomos és a 276-os az űrre vonatkozó cikkeket emelem ki én is véleménytervezetét Búzek úr nagyon üdvözlöm, mert szeretnénk több magánberuházót vonzani mi is. Ez a politikai frakciónknak az egyik fő célkitűzése, és úgy gondoljuk, hogy ezzel kerettel ezt lehetővé tudjuk tenni, de nagyon fontos, hogy ezt megfelelő irányítási folyamat egészítse ki. A bizottság javaslatát vizsgálja a mi frakciónk is, de nagy bizalommal várom a további együttműködést az elnök úrral. Sziriki Otis úr kap szót. A következő árnyék előadónk. Köszönöm, elnök úr. Először is jó magam is szeretnék köszönetet mondani az elnök úrnak és egyben jelentéstevőnek Buzek úrnak ezért a kezdeményezését. A Gurengél frakció nak ugyanakkor más az álláspontja az egyes pontokat illetően, és a jelentés tárgyát illetően is. Szintén az ALDE kolléga véleménye is mellettünk van. Itt a prioritás az bizonyos forrásokhoz való hozzáférés, a társadalom és egész Európa javára. Nem fogunk most itt utalni a különböző eszközökre, az egyes beruházók védelmében. Tehát a beruházási feltételek javítására és ezek biztosítására. Itt sokkal inkább azon kérdésekről van szó, hogy Európában hogy lehet különböző mechanizmusokat megvalósítani a magánberuházások részére. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy Európában a magánberuházásokkal nem működtek jól a dolgok, és a közágazat nem tudott sok hasznot húzni ezekből. Itt a szükséges állami struktúrák kialakítását kellene ösztönözni, ez jelenleg a célunk. Több állami beruházásra van szükség, nem pedig magánberuházásokra. E tekintetben módosítókat is be fogunk nyújtani. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen. Ha jól tudom, az Európai Bizottság egyetért mindennel, ami itt elhangzott, úgyhogy hadd reagáljak nagyon röviden. Köszönöm szépen kollégák ezeket az észrevételeket, és a konkrét javaslatokat, amelyek módosítók formájában mm, megjelenhetnek majd körülbelül például a 272-es cikkel kapcsolatban önök is úgy ítélték meg, hogy a kormányzás, az irányítás nagyon fontos pont. A két ide vonatkozó javaslatot ki kell egészíteni, de talán a kiegészítésben majd hagyatkoznék a benyújtott módosítókra. Lina asszony. Az egyszerűsítés hangsúlyozása igen, nyilvánvaló, nem vagyunk túlságosan sikeresek ebben nagyon határozottan próbáljuk ezt elérni az elmúlt 10-15 évben, hiszen ennyire fontos ez a téma. És világos, hogy erre a területre nagy figyelmet kell fordítani. De mi önt illeti, asszonyom, illetve Szilikiotis úr megjegyzését, elmélyült vita Angelika és Neoklis között. Megfelelő egyensúlyra van szükség, mert a magánberuházás nélkül nem fogjuk megfelelően szolgálni az állampolgárokat. Ez nyilvánvaló. Más oldalról viszont nem szabad, hogy mi tegyünk meg mindent, adjunk lehetőséget másoknak is a beruházásra, az állampolgároknak. Ezért tökéletesen egyetértek azzal, hogy végső soron az állampolgárok kell, hogy elégedettek legyenek. De anélkül, hogy előtte a magánberuházók elégedettek lennének, nem tudjuk ezt megoldani az Európai Uniós költségvetésből, a költségvetésekből nem tudunk mindent finanszírozni, de hát végül is az állampolgárok azok, akik a nemzeti költségvetést, illetve az Európai Uniós költségvetést finanszírozák. Mi állampolgárok vagyunk ezek, ezért annyira fontos a beruházások hatékonysága, a magánberuházásoké is, a magánberuházások általában nagyon hatékonyak tudnak lenni. Nem azt mondom, hogy csak a, a őróluk gondoskodjunk, csak a magánberuházakra összpontosítsunk, de egyetértek Neokrész az észrevételeddel, hogy a megfelelő egyensúlyt valóban meg kell találnunk. A két vélemény a két fél között. Köszönöm szépen még egyszer az észrevételeket, nagyon érdekesek voltak számomra, és talán kicsit provokatív is volt egy-két kolléga, ez nekem nagyon tetszik. Tájékoztatom Önöket, hogy a módosítók benyújtásának a határideje március 9-e. Az Európai Bizottság szeretné befejezni a munkát e témával kapcsolatban idén júniusig. Úgyhogy mindössze négy hónapunk van az egész munkára a mi javaslatunk megfogalmazására az Európai Parlament részéről. Áprilisban kell ezt elfogadnunk, mert még utána az Európai Bizottság fel kell, hogy dolgozza ezt az információt. És a javaslatukba be kell, hogy építsék. Áttérünk a hatodik napi rendi pontra. Az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem. Rendkívül fontos véleménytervezet, Paloma López Bermehol felelős, ő a vélemény előadója. Az ITRE az INTA szakbizottság, külkereskedelmért felelős szakbizottság részére fogalmaz véleményt a dömpinget és támogatott a szembeni védelem kapcsán. Ezt a kérdést nagyon sokszor elővettük már a Kína piacgazdasági státuszáról szóló vita során is. Amikor arról volt szó, hogy megadjuk-e nekik ezt a státuszt, vagy nem. Bent Lange, az INTA elnöke, úgy emlékszem, nagyon jól emlékszem a vele folytatott vitára e témában. Folytassuk tehát ennek a kérdéskörnek a körbejárását. Meg is kérem a vélemény előadóját, López Bermeho asszonyt, hogy vezesse be a témát. Parancsoljon! Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm, nagyon köszönöm, elnök úr. Ezen szakbizottság véleménye alapvető jelentőségű, amikor a dömping ellenes jogszabály jövőjéről gondolkodunk, és ezen két rendelet felülvizsgálata nagyon fontos az európai ipar jövője szempontjából, amely most egy nagyon gyorsan változó kereskedelmi versenyen néz szembe. Nagyon fontos, hogy ne csökkenjenek a védelmi normák a WTO-n belül. Éppen ezért különbséget kell tenni piacgazdasági státuszú és nem ilyen státuszú országok között olyan országok vonatkozása kapcsán is, mint például Kína. Ez azt jelenti, hogy jobban meg tudjuk határozni az ártorzulások fogalmát, és ez teszi lehetővé a dömping meghatározását, megállapítását. Itt van például az adózás, az alacsony környezetvédelmi, szociális sztenderdek, az energiaköltségek, nyersanyagok költségei, mindezeket figyelembe kell venni, ha megvizsgáljuk a esetleges lehetséges dömping helyzetet. Fontos az is, hogy a szakszervezetek is részt vehessenek a dumping ellenes vizsgálatokban, annak érdekében, hogy az európai szociális modell továbbra is megőrződjék a megfelelő szabályokkal együtt. Garantálnunk kell az európai ipar szerkezetének megtartását, ez a termelési modellünk, szociális környezeti modellünk gerince is. A nemzetközi kereskedelemnek támogatnia kell, nem pedig alásnia ezt az elképzelést. A bizottság javaslata mindezt elér egy jó alapot jelent, és itt a parlamentben is támogatásra talál, már ami a dumping ellenes szabályok modernizálását illeti, illetve az európai iparvédelmét. Köszönöm tehát az együttműködést, és ebben az irányba folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen. Árnyék előadóinknak adom meg a szót, először Szalini úr a néppárt részéről. Köszönöm. Nekem az a benyomásom, hogy a jelentéstevő teljes mértékben magáévá tette azt a szellemiséget, amely itt az Európai Parlamentben kifejeződött, már amennyiben elkívánjuk utasítani azt a könnyűséget, amivel az Európai Bizottság elismeri Kína piacgazdasági státuszát. Jelenleg ellenezzük ezen státusz elismerését azon módozatokkal, amelyeket a bizottság javasol. Itt egy nagyon érzékeny jogi problémáról van szó. A bizottság javaslatában ugyanis a eltűnik a megkülönböztetés a piacgazdasági státuszú és az anélkül létező országok között. És amikor az egyes termékekkel kapcsolatosan dolgozunk, akkor lehetne azonosítani a torzulást, amivel kapcsolatosan be kell avatkozni az adott termék árának meghatározásakor. És ez egy olyan kockázat, ami nem, amit nem szabad vállalnunk. Ez egy hiba az iparpolitikai megközelítés vonatkozásában. Vannak olyan országok, amelyek megfelelnek a piacgazdasági szabályoknak, mások pedig nem felelnek meg ennek nem terhetjük magunkra a bizonyítás terhét, annak a terhét, hogy létezik-e vagy sem ez a státusz. Most meg kell maradnunk ebben az állapotban. Egy olyan ország, amely a piac gazdasági szabályokon kívül működik, annak kell bizonyítania, nem pedig az Európai Bizottságnak egyfajta biankócsekkel a tagállamok részéről hogy termékenként ezt a megkülönböztetést megtegye. Ez ugyanis egy olyan kockázat, amit az európai ipar nem vállalhat. Nem világos uh, itt ebben a jogi keretben, amelyen belül meghatározzák, hogy mi a torzulás és mi nem, nem világos, hogy milyen ok miatt nekünk kellene ezt bizonyítani, és nem az adott országoknak nekik kell bizonyítani, hogy helyes utat jártak be, hogy beléphessenek az európai piacra. Kicsit elhalasztottuk a módosítók benyújtásának határidejét, és most azt hiszem, hogy érdemi részekkel foglalkozhatunk. A jelentéstevő emlékeztetett itt erre, hogy a sok elem között, amelyek nagyon fontosak a torzás megállapítására, ő az adó ügyre is utalt, tehát az adott országban az adónyomás nagyságára és ez helyes, mert egyes országokban nagyon alacsony az adónyomás, az adó teher, és ezen országok torzulást okoznak, amikor a piacon működnek, de figyeljünk oda, mert Európában is jelenleg fennáll ez a helyzet. Vannak olyan országok, mint például az enyém Olaszország, ahol nagyon magas az adónyomás, ugyanakkor olyanok is, ahol az adónyomás szinte nulla. Tehát, hogyha ezt az elemet bevezetjük, amivel én ugyan egyetértek, akkor ennek az lehet a következménye, hogy egyesek azt mondják, hogy először nézzünk szét a saját házunk táján, mert még Európában is meg kell oldani az adóharmonizáció problémáját. Ezen elemmel kapcsolatosan tehát még dolgozunk, de ezen megjegyzés alapján is itt meg is állok. Mm, thank you very much, colleague. Köszönöm szépen. nagy jelzés, hogy a verseny megközelítésre is ott volt. A következő, már ten kolléga, árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen eh, a szót, attól tartottam, hogy talán elfegyelejt engem. Mielőtt eh, a megjegyzéseimet elkezdeném, szeretném megjegyezni, hogy nagyon fontos a szakbizottság számára, hogy időt töltsünk ezzel a kérdéssel, és hogy erős véleményt fogalmazzuk mond, hogy a versennyel, a társadalmi kér, verseny és méltányos megközelítést alkalmazzunk a 28 tagállam nevében. Ugyanis vannak, amit ránk próbálnak bizonyos emberek, vagy nemzetközi szinten ránk erősi, e, erőltetni, és pedig a, az, az árnak a a fogalma, mert ugye máshol minden olcsó, csupa olcsóságban. Tehát nem akarok most a parlamenti bizottságok között viszályt szítani. Nagyon fontos hogy számunkra, hogy az igazságos, méltányos verseny gondolatát megvédjük. És ezért azt javaslom, hiszen együttműködtem az összes többi árnyékjelentőssel tevővel, hogy fogadjuk el ezeket a módosítókat. Elnök, köszönöm szépen. Jó, kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, kereskedelemben mindig figyelnünk kell arra, hogy ami a kereskedelemben történik, az egy értékteremtés eredménye mindkét oldalról. Egyrésztről ott vannak a fogyasztók, akik kedvezményesebb importtermékeket megengedhetnek maguknak, és így a vásárlóerő is növelhető az import révén, és másrésztről pedig a megnövekedett vásárlóerő révén ismét lehetséges az export szintjén attraktívabbá válni, új munkahelyeket teremteni, és így az állam adóbevételekhez jut, a vásárlóerő pedig másodszor is növekszik. Tehát itt nagyon sürgető igény van a kereskedelem támogatására ebben az értelemben, mert ez használ a polgárainknak, és a protekcionizmus ezen a területen csak hátrányos lehet a fogyasztók számára. Azt hiszem ezért, hogy jó, hogy elég intenzíven foglalkozunk a kereskedelem védelmi eszközökkel. A bizottság Kína vonatkozásában vizsgálja ezeket, aztán másrésztről Amerika vonatkozásában is felmerül ez. Trump több mint 100% fölötti vámokat akar bevezetni, hogy az amerikai termékeknek protekcionista státuszt biztosítson a saját országában. Ezen nevethetünk, és mondhatjuk, hogy az amerikai fogyasztóknak 100%-kal többet kell fizetniük, és a saját termékeik annál drágábbak lesznek és itt vásárlóerő veszteség következik majd be Amerikában is. Azt hiszem azonban, hogy fontos, hogy azt is lássuk, hogy a múlt héten a WTO-ban aláírták kétharmadnyian ezt az egyezményt a kereskedelmi könnyítések és a korrekt vámeljárások kapcsán, és így teljesen új standard alakul ki globális szinten. Ez a dereguláció valamennyiünk szemre hatalmas előnyökkel jár, ezt az esélyt szerintem itt Európában ki kell használnunk, hogy ezen kereskedelmi könnyítések és az aktus most hatályba lépett. A lehető leghamarabb végre kell ezt hajtanunk, és mindenek előtt Kínában és Amerikában kell ezt alkalmazni. Itt két szélsőséges ponttal van dolgunk, amelyek az európai gazdaság és munkavállalóink számára kihívást jelentenek. Ezért rendkívül mértékben üdvözlöm ezt a jelentést, amely a kereskedelem védő intézkedések tekintetében új lépéseket vezet be. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én asszony helyett Fedelány kolléga, árnyék nevű. Köszönöm szépen, és remélem, hogy nem tesznek föl nehéz kérdéseket, a kollégát felolvasom Angola, Angelika véleményét. Köszönjük szépen ezt a munkát, üdvözlöm a bizottságnak a javaslatát, az e antidömping új számítási módszerét. Itt a változások, változtatások a Kínával való kereskedelmet érintik. Bizonyos rendelkezések ugyanis hatályukat vesztik Kínával és a WTO-val, de a Kína, mivel Kínában az állam intervenció miatt jelentős piaci torzulások vannak, szeretnénk megvédeni a tisztességtelen versenytől az EU-t és a az EU kötelezettségeit a WTO rendszerrel kapcsolatban. A bizottság egy országsemleges megközelítést javasol, ami helyes, ugyanakkor a WTO tagok piaci vagy nem piaci státuszát illetően nem ért egyet a javaslatokkal. Ez protekcionizmus lejelente. Ezt a javaslatot a kereskedelem szabály, szabályokon alapuló rendszerébe kell illeszteni. Van az európai ina, ipar és a bizonyítás terhe megfordítása és az ágazat és az ország jelentéseket illetően van három kérdés, amelyre választ vár a bizottságtól. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much. Elnök, köszönöm. Bütikofer kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, a zöldek nevében. Üdvözöljük ezt a javaslatot a bizottságtól, mivel a megfelelő irányba mozdul el. De ugyanakkor nem teljesíti azt, amit a parlament kritériumként megállapított. Egyet értek azokkal a kollégákkal, mint ahogy Federmeier kolléga is mondta, a helyettesítője szavaival. Ugyanis kettős kritériumoknak kell megfelelni. A megoldás VTO kompatibilisnek kell, hogy legyen, ugyanakkor lehetővé kell tenni, hogy megfelelő, hatékony kereskedelmi védelmet tudjunk kialakítani. Ugyanis a tisztességtelen kereskedelmet erőltethetnénk rá, erőltethetnénk ránk. Ebben a nem úgy látom, hogy ebben a háttérben szükséges van a piacgazdaság vagy a nem piacgazdasági státusz kifejezés használatára. Szerintem ezt a nyelvezetet e, ettől el lehet térni. De nem térhetünk vissza a standard metodológiai normális alkalmazásra, szokásos alkalmazására, ugyanis egy különleges módszertant kell találnunk, hogy a tisztességtelen kereskedelem ellen használ, harcolhassunk. A bizonyítás terhének a megfordítása az Európai Unió kárára az gyöngébb, mint amit szeretnék látni nem értem, hogy miért nem alkalmazhatnák ugyanazt a megközelítést, mint az amerikaiak, akik azt mondták, hogy mindig a mások fél, másik félre kell hárítani a bizonyítás terhét. Ugyanakkor, ha a bizottság és a tagállamok nem merik, nem mernek kiállni emellett a eh, lehetőség mellett, akkor legalább a az asztal javaslatot, amelyet az asztalra tesznek, azokat bombabiztossá kellene tenni ugyanis a jelenlegi megfogalmazás nem garantálja azt, hogy a jelentés minden egyes esetre használható lesz, amikor erre szükség lesz. Hogyha a bizottság nem javasolja a jelentést, akkor nem tudjuk, nincs alapja annak, hogy bizonyítani tudjuk, hogy a kereskedelmi gyakorlatok a másik oldalról tisztességtelen és dömping történik. Tehát ezzel kapcsolatban van tennivalónk. A másik hiány szerintem az, hogy a kínai csatlakozási jegyzőkönyv szerint mi használhatunk védelmi eszközöket, a támogatás, támogatás ellenes védelmi eszközöket ezeknek, ezek nem vesztik hatájukat. A bizottság utal is erre, és úgy tűnik, hogy a, még a jogalapját is feladja, hogy a jövőben ilyen eszközt használhatna. Ez túlza, túlságosan defenzív, ezt javítani kell. Köszönöm szépen. Borelli úr. az EFDD nevében. Ezen dosszi gazdasági kihatásai mindenki számára ismertek, ez egy lehetséges kockázatot jelent sok európai ágazat számára, súlyos következményekkel, szociális eh, és eh, know-how-hoz kapcsolódó szempontokból. Ezen kívül ismeretes a bizottság álláspontja is, amely ö, eh, szerint gyorsan kell lépni, mert az EU a végén rányba szorul a WTO-val szemben, jobb egy semleges rendelet, amely képes ellenállni a vitás esetekben. Ugyanakkor a rendület politikailag elég óvatos, nincs pontos meghatározása a jelentős torzulásnak ebben a szövegben. Most a véleményérdemi részére kitérve az ITRE szakbizottság részéről nagyra becsülöm a jelentéstevő azon törekvését, hogy a bizottság javaslatát kívánja egyensúlyozni. Ugye itt különbséget tesz a piacgazdasági státusz és a nem piacgazdasági státusz között nagyon fontos ez az, a többi ö, gazdasági partner, különösen az USA szempontjából. Aztán itt van a jelentős ö, torzulási tényező, mint az energia, vagy a környezetvédelmi, szociális és adóügyi normák meg nem felelése. Ö, aztán itt fontos az átláthatóság, ezen országok vizsgáltak, is valamennyi érdeket felet be kell vonni, amikor ezt a jelentést elkészítik. Ez nagyon jó kezdet, ez a jelentés, ugyanakkor meg kell erősíteni, pontosabbá, konkrétabbá kell tenni, már ami azt illeti, hogy mit jelent torz, a torzulás. Ennek a meghatározása nagyon gyenge a jelenlegi rendelethez képest, amely világos megkülönböztetésen alapul a nem piacgazdaság és piacgazdaság jogi státuszú országok között. Itt öt kritériumról van szó az antidömping rendelt hetes cikkén és a csatlakozási jegyzőkönyvben is. Ha be akarjuk vezetni a megkülönböztetést a piacgazdasági státusz vonatkozásában, akkor az öt kritériumnak teljes jogi státuszt kell adni. És itt a bizonyítási teher mindenféleképpen azokra hárul, akiknek be kell tartaniuk ezt az öt kritériumot. Az tehát a kérdésem, hogy biztosak vagyunk-e abban, hogy valóban be akarjuk vezetni a jelentős torzulás terminusát, amely elég homályos jogi szempontból, és ha igen, akkor a bizonyítás terhet továbbra is csak a kínai vezetőkön kell, hogy nyugodjon, mert az európai vállalatok számára lehetetlen lenne ezt viselni, ezt a terhet. És milyen üzenetet akarunk küldeni a munkavállalók, a vállalatok számára és a nemzetközi közösség számára, akik erős európai álláspontot várnak tőlünk ebben az ügyben. Két út van, az egyik megőrzése az iparnak és a munkaerőnek, és a szabad piac koncepciójának, vagy pedig meghunyászkodni kétértelmű megfogalmazásokat alkalmazni, nem tudunk semmit arról, hogy ezek milyen következtetés, következményekkel járhatnak jogviszely esetén. Nem ö, tudunk ilyen módon az EU, a Kínával versenyezni az Európai Unió részéről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Básír úr, a konzervatívok arnyék jelentesőkre. Elnézést kérek, amikor megérkezett a vonatom, akkor kitérővel tudtam csak ide eljutni. Köszönjük a GUE jelentéstevőjének a munkát. Üdvözlöm, hogy felismerte, hogy az energia ágazat nagyon fontos szerepet játszik a nemzetközi kereskedelemben EU-n kívüli partnerekkel. Én egy Yorkshire képviselő vagyok, amelyet az globális acélipari válság érint. Épp ezért nagyon is tudatában vagyok, hogy milyen problémákat okozhat ez. Épp ezért szeretném, hogy hozzá, szeretnék hozzájárulni ehhez a e, nagyon politikai és technikai jellegű kérdéshez nagyon fontos, hogy megvilágítsunk bizonyos kérdéseket. Ebbe belejátszik például a kínai szerep a VTO szintén a dömping ellenes kérdésekben. Támogatjuk az EU kereskedelmi védelmi eszközöknek a modernizálását, ugyanakkor biztosnak kell lenni annak, hogy a biztonsági számítási javaslat a dömping ellenes áréseket illeten az megőrzi a piaci feltételeket, ugyanakkor megfelelünk a WTO szabályoknak is. Számunkra a versenyellenes piaci gyakorlatok, mint a dömping vagy kormányi beavatkozást meg kell szüntetni hiszen bármelyen szinten és nagyságot termelő az értékláncban akadály nélkül kell, hogy tudjon versenyezni, nyilvánvalóan törvényes korlátok között. Ezért nem támogatjunk semmit, amely nem egyelő esélyeket biztosít, és amely lezárná az európai ipar bizonyos területeit. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm. Van-e még valaki, aki szeretne hozzá szólni? Nem látok. Ilyet a kereskedelmi főigazgatástól Mélio, Miller úr. Thank you. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, és eh, elnézést kérek, hogy egy kicsit késve érkeztem a vita közepén. Az Európai Bizottság szeretne köszönetet mondani a jelentéstevőnek a fontos munkáért, amit elvégzett, és a kiváló munkáért, amit eddig ezzel a témával kapcsolatban végzett. Az Európai Bizottság arra szeretne rámutatni, hogy van három olyan négy elem a javaslatban, amelyeket elviekben már lefed a bizottság javaslata, Hadd szaladjak végig ezen a négy ponton. Az első, amelyre a jelentéstevő rámutatott, az az, a jelentős torzulás definíciója. A másik, a környezeti és munkaköltségek, a harmadik a munkások és a szakszervezetek képviselte, az utolsó pedig a nem piacgazdasággal rendelkező országok országokkal való bánásmód, mint például Kína vagy Vietnám a kereskedelem védelmi vizsgálatok során hogyan bánjunk ezekkel az országokkal a jövőben. Az Európai Bizottság rámutatna, hogy az energia nagyon fontos termelt dolog, ezért automatikusan elemezzük az ezen a területen felmerülő torzulásokat. A második pont a munkaerő, valamint a, a környezetvédelem is lefedett. A munkaerő nagyon fontos tényező a termelés szempontjából, ezért eleve foglalkozunk vele, ami az adóügyet illeti. Ezt akkor vizsgáljuk, hogyha van egy olyan öm, intézkedés, mint például az exportadó, ami torzítja a kereskedelmet. Ez egy olyan adóztatási mód, ami kereskedelem torzító. E, az adózás esetében csak ezeket vizsgáljuk. Nincs nemzetközi lista, amiről megállapodtak volna a nemzetközi közösség tagjai a releváns környezetvédelmi standardok tekintetében, ilyenről tehát nem tudok beszámolni. A bizottság rámutat arra is, hogy a dömping metodika, ahogy most alkalmazzuk, az már lefedi a munkaerő és a környezetvédelem költségeit. Például a különböző marzsokat, az úgynevezett injury margin-t is így ö, számoljuk ki. Ez az ipari termelés költségét, valamint az európai ipar azon költségeit is lefedi, amik abból ö, merülnek fel, hogy az Európai Uniós munkaügyi, illetve környezetvédelmi szabályoknak meg kell, hogy feleljenek. Aztán a dolgozók védelme, illetve a szakszervezetek védelme és ö, kik részvételének biztosítása. A, az Európai Bizottság múlt novemberi javaslata a szakszervezetek érdekeit nem érinti, nem fedi le, de szeretnénk rámutatni arra, hogy a szakszervezetek érdeke, illetve az összes dolgozó érdeke egy paralel modernizációs munkánknak a részét képezi, tehát ezeket az érdekeket védjük egy másik szakpolitika felülvizsgálatának a folyamatában. Márciusban fogunk ezzel kapcsolatban többet mondani. Végül, de nem utolsó sorban a következő pontra térnék át, a VTO, azon VTO tagokkal való bánásmód, amelyek nem rendelkeznek piacgazdasággal. Az Európai Bizottság számára ez az igazán problematikus rész a javaslatban. A 270-es vagy a 27-es cikk tartozik ide, Szerintünk az itt megfogalmazott javaslatnak a követése nem túl jó ötlet. Azt javasolnánk, hogy a nem piacgazdasággal rendelkező országok számára semmilyen változás ne legyen. A bizottság azért tett javaslatot, hogy egy ország semleges eszközünk legyen, és ne tegyünk különbséget a piacgazdasággal, illetve nem piacgazdasággal rendelkező WTO tagok között. Tehát ne tegyünk különbséget a WTO tagok között. A tisztességtelen kereskedelem gyökerét képező torzulások kezelésében ugyanis nem segít rajtunk az, hogyha különbséget teszünk a két típusú WTO tagállam között. De ezen túlmenően, különösen az utolsó pontra reagálva, a 27-es cikk módosításával kapcsolatban. Nagyon fontos munkát végzett a jelentéstevő ettől eltekintve is, és ezért köszönetet mond az Európai Bizottság. Elnök, köszönöm szépen. López Bermeho asszonynak adom meg a szót, ám de előtte még valaki szólt két, Márten úr szólt két, öné a szó, parancsoljon, mielőtt összefoglaljuk a jelentéstevő asszony összefoglalja a megjegyzéseket. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést kérek, hogy eh, a Bermeho asszony előtt így gyorsan szót kértem, de egy ebben a mostani vitában szeretnék gyorsan beleszólni a módosítók kapcsán. Szeretnék reagálni valamire, amit a bizottság képviselője mondott. Teljes mértékben öm, felsorakozok mögé a vol vélemény mögé, hogy a környezetvédelmi standardok tekintetében nincs nemzetközileg elfogadott lista, a széndiokszid tekintetében sincs. Ez a jelenlegi vita, engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy van az összes globális vállalatban, a függetlenül attól, hogy, hogy um, piacgazdasággal vagy nem piacgazdasággal rendelkező országból származnak, vannak ilyen listák, és minden elem, fel kell, hogy sorolva legyen, hogy hogyan állították elő, milyen energiafelhasználásával azt az adott cikket. Volt-e valamilyen incidens az ellájtás során? Tehát, hogy ehhez képest csak egyetlen picike kis sort kellett volna hozzátenni, egy sor már is előírt információhoz, hogy mennyi széndiokszid kibocsátásával járt egy adott termék előállítása. Tehát ehhez igazából szerintem csak politikai akaratra van szükség. Elnök, köszönöm szépen, jelentésre vasszonyon a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönetet mondok valamennyi hozzászólónak. Köszönöm a megfogalmazott kommentárokat. Világos, hogy valamennyien előre kívánunk lépni, hogy javuljanak a multilaterális normák a világkereskedelemben, hogy tisztességes verseny jöjjön létre a nemzetközi piacokon. És olyan kereskedelmi normákat óhajtunk, amelyek a mi iparunk szemére fejlődést tesznek lehetővé, és az európai szociális gazdasági modell fejlődését is eredményezik. Ebbe az irányba haladt át a javaslatunk. Semmiféle alternatíva elől nem zárkózunk el. A szövegünk abba az irányba mutat, hogy több lehetőséget is felvázol az iparunk szemre, nem pedig korlátozza azokat, akár a piaci kritériumok, akár az ártorzulás tekintetében. Meglátjuk majd, hogy hogyan haladunk előre. Azt hiszem, hogy lehetséges az előrelépés a meghatározott keretek között. Meglátjuk. És a módosítókat illetően még fenntartjuk annak a lehetőségét, hogy megállapodás alakon ki majd a véleményel kapcsolatosan. Köszönöm szépen a módosítók benyújtásának határideje március 15, egy óra, délután egy. Egy órával később, mint a szokásos, mert általában dél szokott lenni a határidő. Hát jó, akkor rengeteg időnk van. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a koordinátorok reggel 9-kor találkoznak holnap, a szakbizottsági ülés pedig 10-kor kezdődik holnap délelőtt. A délután folyamán nagyon fontos, hogy háromnegyed négykor kezdünk, tehát nem háromkor, hanem háromnegyed négykor, és az öt B001-es teremben, ugyanebben az épületben, tehát valahol fölöttünk, néhány emelettel fölöttünk, az 5B001-es teremben. 15.45-kor, és délelőtt pedig itt találkozunk, és 10-kor a szavazással kezdünk. Köszönöm szépen, holnapig is a legjobbakat! Nincs.